az igen nehéz körülmények ellenére, amelyek a COVID-19-el kapcsolatosak, sikerült megszervezni ezt a mai ülést, ezért hálásak vagyunk a titkárság számára. Szeretnék köszönetet mondani a parlamenti képviselőknek is, az intézményeknek, akik voltak olyan szívesek, és elfogadták a meghívásunkat. Most szeretném megemlíteni a mai témánkkal kapcsolatban, hogy a nyílt terekben semmi új nincsen. A 20. század elején, elejétől a nyílt tereket gyakran alkalmazták különleges konkrét helyeken is, titkárságokon. Nagyon érdekes részletek vannak a nyílt terekkel kapcsolatban és az értékelésükkel. Ma már új munkaformák, különösen a távmunkával kapcsolatban divatossá vált ez. A kezdővállalkozások is gyakran alkalmazás Különböző elnevezések vannak, nyílt tér, kreatív tér, és nagyon fontos éppen ezért, hogy konkrétan megtudjuk, hogy mit is takarhat, mi mindent takarhat mindez. Hogyha sikerül megfelelő határokat kiadni, akkor kedvező lehet a munkavállalók számára. A probléma azonban jelenleg az, hogy nincsen megfelelő konkrét helye a munkavállalóknak, és három okból indították el a vállalatok egyrészt a költségcsökkentés érdekében, hogy több helyet e, a, helyekkel, a helyet takarékoskodva, takarékoskodva hatékonyságot e, növeljék, másrészt pedig a kreativitást is e, fokozzák a, a kollégák együttműködésében javítani kívánták eh, a vállalaton belüli innovatív folyamatokat, és eh, a csapatmunkát sokkal könnyebb, interaktív módon eh, kapcsolatba lépni, együttműködni egy-egy csapat tagjainak, sőt, akár részlegek között is ez egyszerűbben kialakítható. De mégis vannak olyan tapasztalatok és amelyek szerint hátrányos is lehet ez a fajta munkavállalás. A termelékenység csökkentés, a zaj miatt, a hőmérséklet vagy a fáradtság miatt sokszor kialakulhat. Világos, hogy a nyílt eh, terekben dolgozó munkavállalók sokkal inkább kivannak eh, Téve a különböző zajoknak, telefon, te, csengés, telefonálás, mozgás, mások beszélgetése, és nagyon nehéz újra rá összpontosítani arra, amivel korábban foglalkoztak. Ez igenis a hatékonyságban megszakításokat jelent. A megszakítások a zajhatás, a hőmérséklet, amelyet nem lehet egyéni igények szerint beállítani, szintén probléma. A levegő minősége is romolhat a közösen használt terekben. Ez oda vezet, hogy az ember, a munkavállalók fáradtabbak lesznek, a, beteg a betegszabadságok száma növekszik, ez költséget jelent a vállalatnak. Kritika a betegségek terjedése. Tudjuk, hogy sokkal több a járványok száma mint, és formája, mint manapság. A jelenlegi világjárvány is nagy gondot jelent a nyílt terekkel működő irodákkal. Negatív hatása van mindennek a munkavállalók jólétére, a termelékenységre, ahogy korábban is említettem. E, az elégedetlenség, a munkavállalók elégedetlensége egyre nagyobb éppen ezért, hogyha a hőmérséklet mellett még megnézzük, hogy nincsen magánszférájuk, hiszen folyamatosan látják őket, rengeteg információ zubok kör, körülöttük, telefonok. A személyes munkahely az mégis egyfajta identitást adna a munkavállalóknak, kényelmet, és ez hiányzik a a nyílt terekben. Ezen a workshopon eh, nem csak a kont munkatársainak és képviselőinek, hanem eh, szeretnénk eh, segítséget adni, hanem betekintést általában a, a munkahely jellemzőire adni. Nagyon érdekes munkaszakaszok vannak az ilyen szervezésű munkakereken, és nagyon fontos mindenki számára, hogy a korábbi intézkedések közül ne szűnjön meg a munkahely megváltozása miatt a, a szokások, például a munkavállalók döntésekbe való behozatala. A mai ülésünken több felszólalást is hallunk. Garcia a bevezetést követően szeretnénk meghallgatni a Svéd Műszaki Intézettől és a, a Finn Egészségügyi Szervezettől valamint az Európai Uniós intézmények képviseletében is a a tapasztalatokat, hogy milyen az együttműködés a főigazgatóságok között, és ne felejtsük el, megnézzük azt is, hogy milyen költségei vannak mindennek. Pillanatnyilag a bizottság amellett van, hogy több nyílt terű munkahelyet, irodát alakítsanak ki, de ne felejtsük el, hogy ebben a házban is van tapasztalat erre vonatkozóan, és érdekes lenne a parlament tapasztalatairól és véleményéről is hallani valamit. Munyasz asszony lesz az, aki erről beszámol. Nos, úgy gondolom, hogy a COVID-19 világjárvány arra kell, hogy vezessen minket, hogy az irodák összetételét, kialakítását újra gondoljuk. A számítástechnika, a kommunikációs technológia változik. Világos, hogy a munka világában a paradigmaváltás és az, ahogy a munkahelyeinket helyeinket szervezzük és kialakítjuk, nagyon fontos. Rengeteg kérdésről kell beszélnünk, úgyhogy nem is akarom a, szavak, a, a szakértőinktől elvenni a szót, és ezért kérem az előadóinkat, hogy készüljenek, hogy meghallgassuk előadásukat. Az előadók építészet, tervezés, munkahelyi egészség és biztonságról fognak beszélni. Először is az első, az első előadónk dr. Anno Hapakangas, aki kutató, vezető kutató a Finn Foglalkoztatás Egészségügyi Intézetben. Köszönöm. Uh, good morning. I'm sorry, but I was under the impression that uh, Christina Budin Danielson is going to speak. Uh, ne haragudjanak, én azt hittem, hogy Danielson kolléga fog először beszélni. Azt kaptam, hogy a program változott, és ön kérte, hogy szóljon először. Bodin asszonynak nincs nem sikerült rákapcsolódni az ülésre, nem tudom, hogy gondot jelente, hogy beszéljen. Jó, semmi gond, csak másként készültem. Jó napot kívánok! A foglalkoztatás egészségügyi szempontból fogok beszélni a, erről a kérdésről. Áttekintést szeretnék adni a kutatási bizonyítékokról, amelyek a különböző irodatípusok munkavállalók jólétére való hatásáról szól. Elsősorban a tevékeny alapú rugalmas irodákról szeretnék beszélni. olyan munkahelyek ezek, ahol sokféle munkaterület van, nem csak nyílt tér, és rugalmasan lehet a teret kihasználni. Az embereknek általában nincsen saját asztala, válto váltakozva a feladattól függően ülnek mindig le. Ez egy nagyon széles téma, tíz perc alatt egész, elég nehéz lesz, de hogyha a kérdéssel foglalkoztak, akkor talán tudják követni. Ha az ábráimat is látják, akkor a négyes ábrával, kapcs- négyes ábrával kezdeném. A koncepciók között gyakran különbség és zavar van, alapvetően hagyományos nyílt terű irodákra gondolnak, amikor nyílt térről beszélünk. Nagyon sok kutatás foglalkozik ezzel a kérdéssel, és tudjuk, hogy több oknál fogva problematikusak, különösen a, a zaj és a magánszféra hiánya miatt. Ezek stressz tényezők, amelyek a test fiziológiai stressz reakcióit is fokozzák. Ez a nyílt irodákban, magánirodákban is a, a zaj, akár mások beszélgetése a teljesítmény eh, károsan befolyásolja. Nem csak, hogy megszakításokat okoz, hanem bizonyos kognitív folyamatokat is, mint a rövidtávú memóriát zavarja, az olvasást, írást. Hosszú távon tehát a különböző problémákat látunk, még akár a hiányzás, a, fogyat, a korai nyugdíjztatás vagy rokkantsági az is vezethet ez a fajta nyílt tér felépítés. Igen, kritikusnak kell lennünk akkor, amikor ezeket a, a kialakításokat modernebbekkel hasonlítjuk össze. Vannak nyílt terek az irodákban, de vannak olyan tulajdonságok, amelyekkel a problémákat kompenzálni lehet, azokat, amelyekről az előbb beszéltem. Tehát a különböző munkaterület típusok, a magán terület, a, az inaktivitási helyek nagyobb biztonságot adnak a munkavállalók számára, és a, a stressz reakciót is ellenőrizni tudják. Kevésbé kutatott az aktivitás alapú iroda, például a fogylatékossági előnyugdíjaztatást nem vizsgálták ebben a az irodatípusban, és általában azonban elmondható, hogy a kutatás szerint az aktivitás alapú iroda jobb a hagyományos nyílt térű irodáknál és a közös irodahelységeknél is. Úgy gondolom, hogy a magán, tehát az egyszemélyes és a tevékenység alapú iroda közti különbség az, ami a legérdekesebb munkaterület között, de kevesebb a kutatás eddig. Óriási változást jelent ez azokhoz, azoknak a munkavállalóknak, akiket a, a saját munka helyükről, irodából áthelyeznek egy nyitott, nyílt terű irodába. Vannak minden forgatókönyv ellenére vannak legalábbis rövid távon negatív hatások. Hogyha általános szinten nézzük meg a kutatásokat, akkor igen nehezen meghatározható, hogy a magán, vagy tehát az egyszemélyes, vagy a, az aktivitás alapú e, irodaterek között mi a különbség. A, a személyes irodákban a, a magánszférát pozitívabban ér értékelik, az aktivitás alapúnál pedig az együttműködés. De ezen kívül a munkahely elégedettség, a jólét, az önmagára meghatározott jólét ugyan egymásnak ellentmondó eredményeket hoznak, például bizonyos, ami azt jelenti, hogy bizonyos kutatásokban a személyes munkakörök értek el magasabb pontot, más tanulmányokban a másik. Ebből arra lehetne következtetni, hogy nagyon nagy a gyakorlatban az eltérés, és különböző verziók vannak az aktivitás alapú irodáknál. Az egyes vállalatok, szervezetek között különbség van ebben a kialakításban, és nyilvánvalóan lesznek különbségek országonként is, ha még további kutatásokat végzünk. Megnézhetjük még azt is, hogy a tevékenység alapú irodák és munkahelyek hogyan hatnak a jól létre és a tevékenységre. A különböző aktivitás alapú terület felhasználás az pozitív lehet a jövőben. Azok a munkavállalók, akik naponta többször váltanak munkahelyet, azok elégedettebbek a környezettel, és nagyobb termelékenységet mutatnak, azt mondják, hogy jobban érzik magukat, mint azok, akik passzívan kvázi használják az irodaterületeket. Lehetséges az is, hogy az ilyen jellegű munkahely a munkahelyi aktivitást is növeli. Ebben az esetben tényleg fontos lenne, és pozitív az általános egészség szempontjából, hogy az emberek többet mozogjanak, hiszen a, az irodai munkában az ülő munka a legveszélyesebb. Nem csak az, ele, az történik, hogy átmegy egy, áttérünk az aktivitás alapú munkahelyre, hanem megfelelő kontextust kell teremteni hozzá. Fontos, hogy további kampányokkal, eseményekkel a fizikai tevékenységet is erősítsük. Nyilvánvalóan vannak hátrányok is a személyes munkahely hiánya, munkaállomás hiánya stressztényező lehet, különösen akkor, hogyha nehéz megfelelő munkahelyet találni, munkaterületet, vagy hogyha az egyik típusú területről a másik típusúba kell átállni. Ez történik akkor például, hogyha az emberek számához képes túl kevés a munkaállomás, vagy a technológia nem segíti ezt a fajta mobil, rugalmas munka végzési stílust. A, a személyes, tehát a saját asztal hiánya negatívan hathat a csapatok közötti interakcióra is. Nehéz lehet a kollégákat megtalálni az irodában, de a csapatok közötti interakció javulhat, nyilvánvalóan vannak megoldások az ilyen jellegű problémákra, de tisztában kell lenni ezeknek a meglétével. Meg kellene néznünk a leg, azokat az elemeket is, amelyek a tevékenység alapú iroda felé kialakításánál fontosak. A gyakorlatban talán több ismeretet ad az, hogyha azt megvizsgáljuk, hogy milyen tapasztalatai vannak az irodáknak. Először is a munkavállalói jólét és termelékenység szempontjából nagyon fontos ez, az, hogy a nyílt tereken belül legyenek csendes vagy privát eh, szférák is, hogyha ezek megvannak, akkor ezeket könnyen elérhetővé is kell tenni. A második, a, a nyílt munkahelyek akusztikájának nagyon jó minőségűnek kell lenni, általában azonban nem ez a helyzet. Lényeges e, e szempontból, hogy az akusztikus tervezésben a, az emberi beszéd okozta zavar minimalizálódjon. A saját irodában a mások beszélgetése természetesen nem meglévő zajforrás. Az épületekben nagyon fontos, hogy legyen ilyen felfogás. Sajnos nagyon ritka a, a jóléti e, építési formák és normák azonban már tartalmaznak e, ilyen jellegű nemzetközi ajánlásokat. A tervezés, a végrehajtás e, nagyon fontos. Nem csak a fizikai területről van szó, amely a jólétet befolyásolja, hanem azt, hogy a, hogyan tudnak bekapcsolódni, és hogyan érzik magukat a folyamatban az emberek. A szervezeteknek, vállalatoknak különböző technológiákat és menedzsment stílusokat is ki kell alakítani, munkakultúrát, hogy ezt a fajta rugalmas, eh, mobil munkakörnyezetet ki tudják alakítani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hapakangász asszony. Most Krisztina Boytil Danielson kap szót, aki a stokholmi tapasztalatról fog beszámolni. Köszönjük szépen, Bodin asszony, hogy részt vesz a mai ülésen, megadom ennek a szót. Kezdhetem? Jó, köszönöm. Üdvözlöm Önöket, én kutató építész vagyok, és kifejezetten az iroda design a szakterületem. Megpróbálom bölcsen felhasználni a rendelkezésemre álló időt, és ezért átugrok majd menet közben egyes részeket. Nem mondom el az egész eh, design történeti aspektusát. Kérem a 8-as számú diámat. Itt jelenleg érvényesülő 8 különböző, 7 különböző irodatípust látnak, funkcionalitásuk szerint osztályozva, és ezek a ma jellemzően érvényesülő irodatípusok. Az első a Cell Office, ami önálló iroda, aztán van a, a kagyló Shell Office, aztán van a Cubicle, a kisfülke jellegű, ezekből is ugye kicsi, közepes és nagy méretű terekben berendezett fülkés rendszer, és az aktivitás alapú irodatípusok, illetve az úgynevezett flex office, a rugalmas iroda, ahol nincsen senkinek személyes asztala, viszont több helyre leülhet a feladatától függően. A flex office ban, tehát személyi számítógépek vannak, amelyeket viszont közösen használnak, illetve hát egymás után felváltva használnak az arra illetékesek. A 9-es diát kérem. Ezen azt látjuk, hogy számos intézmény, cég eleve több típusú iroda fajtát alkalmaz, ez jól is van így, a feladattól függően nyilván. A tízes diát kérem. Ezen megpróbáltam összefoglalni ennek a három tanulmánynak a fő tanulságait, amelyeket ezen a területen frissen elvégeztünk. Az első azzal foglalkozik, hogy az office, a iroda design hogyan hat a dolgozók egészségére. A második, hogy hogyan hat a vezetői hatékonyságra. A harmadik tanulmány pedig felmérte, hogy a dolgozók szerint a, az iroda berendezése, dizájnja hogyan járul hozzá az ő munkájuk hatékonyságához. Nos, ezekben a felmérésekben megpróbáltuk kiszűrni a háttér hatásokat, amelyek ugye függetlenek az Office design és itt a számok mutatják is, hogy hogyan jártunk el. Nézzük a 11-es diát. Itt is most az első tanulmány részleteivel foglalkozom itt. Tehát, hogy a munkával való elégedettség felmérése után, több mint 500 ember megkérdezése után mit adott. Ezek a Stockholmban és környékén dolgozó ö, szempontból, mintából kinyert eredmények. A 12-es, 13-as, 14-es diákon, amelyeken gyorsan most átsiklok, azokat a statisztikai elemzéseket mutatják, amelyeket elvégeztünk az eladó kapcsán, a vastagon szedett mondatokban, számokban láthatják, hogy hol bizonyult az, az iroda design jelentősen, jelentős faktornak a munka hatékonysága szempontjából. Nézzük a 15-ös diát. A 15-ös diában, dián az eredményeket, a konklúziókat látják. A fehér körök azt mutatják, hogy hol ö, volt jó hatása az iroda dizájnnak a munka hatékonyságára, és a piros karikák pedig azt, hogy hol volt negatív hatása. Közvetlen és közvetett hatása. A közvetlen egészségre és a hosszú távú e- egészségre külön megnéztük ezeket a szempontokat. És itt az különböző iroda típusokat látják és az önálló iroda nyilván a legkényelmesebb és a leghatékonyabb úgy tűnt a legtöbb feladatípus esetén. A negatív oldalon pedig a nagy terű, nyílt cubicle típusú irodák sorakoztak. Itt volt a legalacsonyabb a munkával való elégedettség mutatója és a hatékonysági mutató is. A rugalmas iroda ennél jobban teljesített, Sokan jelezték pozitív véleményüket a rugalmas irodával kapcsolatban, de ennek is van negatív hatása, hogy nem érzi magát sehol sem otthon a dolgozó, nem kötődik annyira a munkahelyéhez, a konkrétan vett munkahelyéhez. Nézzük a következő diát. A második tanulmány ugye azt vizsgálta, hogy a vezetői hatékonyságra milyen hatása van az irodának, És nézzük a 17-es diát. Itt azt látjuk, hogy különböző dimenziói vizsgáltuk a vezetői hatékonyságnak, hogy ezek hogyan alakultak, és a 18-as dián pedig és látjuk, hogy a megosztott iroda egyértelműen negatív hatással volt a vezetői hatékonyságra. A méret vizsgálatakor pedig az derült ki, hogy a közepes méretű iroda a leghatékonyabb munkát biztosító. Tehát, és azok a helyzetek, ahol a vezetők a dolgozókkal közös irodát használtak, azok voltak a legnegatívabbak This is our third study here. This study focuses on office design. És a, a harmadik tanulmány pedig azt mutatta, hogy mennyire voltak a dolgozók elégedettek a munkájukkal, és mennyiben vélték úgy, hogy a munka hatékonyságát befolyásolta az iroda design. A következő, a 20-as dia azt mutatja, hogy a, az itt látott típusa a rugalmas irodának eléggé negatívan gyengén teljesített, mert sokan úgy érezték, hogy nem férnek akkor hozzá a számukra szükséges adatokhoz, amikor szükségük lett volna rájuk. és látjuk, hogy itt eléggé negatív eredmények születtek. Nos, itt a következő dián látják, hogy hol hatott az iroda dizájn a legnegatívabban a munkahelyi elégedettségre és hatékonyságra. Ez egyébként nemenként érdekesen, érdekes, hogy különböző eredményeket hozott. Mondtam már, hogy a nők különösen érzékenyek a zajra. Nézzük a 21-es diát. Ebben a táblázatban azt látják, hogy milyen korrelációkat találtunk az elemzés során. Például a munkahelyi elégedettség, illetve proaktivitás és az irodatípus között a az látható kék négyzet mutatja azt a 10%-os elégedettségi arányt, ami az iroda dizájnnal kapcsolatos, és hogyha a többi korrelációt, hatást nézzük, akkor azt látjuk, hogy az egyéni iroda az, amit mindenki a legjobbnak talál a koncentrált munkavégzés szempontjából. 0,46-0,5-es korrelációt láttunk a két aspektus között. Nos, próbáljuk levonni valamilyen következtetés most a tanulmányokból. Ar- arra vonatkozóan, hogy mi is a jó irodatípus, és mi számít leginkább. A három tanulmány és más egyéb tanulmányok, amelyeket nem említettem, is abba az irányba mutatnak, hogy a munkakörülmények, a 23-24-es diát nézzük most, nagyon befolyásolják azt, hogy mennyire érzi nyerekben magát valaki, mennyire érzi úgy, hogy hatása van a dolgokra a munkahelyén. De hogy a 24-es dia mutatja, ott is láttunk korrelációt, hogy az új jó iroda design stimulálhatja is, proaktívan stimulálhatja a dolgozókat, amikor szükségük van rá, és kevesebb a zavaró tényező, ami viszont a kreatív stimulusok alapvető követelménye. A zöld növények elhelyezése egyértelműen növelte a munkahatékonyságát, a fényes iroda, a világos iroda, az ablak közelében elhelyezett növénynyel. És a többi adatot pedig leolvashatják a PPT-ből, most be kell fejeznem. Köszönjük szépen! Most pedig a kérdések és válaszok köre következik. Az első két előadónkat szólítom, Pexa urat és Mikulás urakat vonalban vannak? Uh, I'm here and... Uh, Itt vagyok. Remélem hallanak. Köszönöm szépen ezt az érdekes bevezetést, és, és köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a workshopot, mert nagyon fontos ez a téma. Én kis csapatvezetője vagyok, és nagyon fontos, hogy hol töltjük az időt, ahhoz, hogy mindenki elégedett és produktív legyen. Nem mindegy, hogy milyen munkakörnyezetben dolgozunk. A mai technológiák ugye lehetővé teszik, hogy távolról dolgozzunk, hogy rugalmasak legyünk, aktívak legyünk, azonban megtapasztaltuk azt is, hogy nagyon sok olyan munkahely van, amely nem eléggé nem megfelelően felszerelt. Tehát én ösztönözném a munkaadókat, és különösképpen az Európai Uniós intézményeket, hogy fektessenek be az ilyen nyílt digitális megoldásokba, amelyek a hatékonyságot is növelik, viszont az átláthatóságot is a közvélemény felé. A, az elégedettség legmagasabb szintjét mindenki el kell, hogy tudja érni a munkahelyén, ez mindenütt lehetséges kell, hogy legyen. Tehát nem lehet, hogy mindenkinek ugyanaz a megoldása megfelelő, hiszen annyira különböző jellegűek a feladatok, a munkaelosztás, és így tovább. Végül pedig, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy megnyitjuk a munkatereket, akkor fontos a, a magánéleti szempontokat is figyelembe venni, amikor a dolgozók egy közös légtérben vannak. Nem tudom, hogy beszéltek-e erről, vagy foglalkoztak -e ezzel a témával, hogy milyen hatása van ezeknek a közös légterű munkahelyeknek, irodáknak, egy légterű irodáknak a dolgozók magán e, életére. Ez egy ötlet, erről talán jó lenne e, szintén beszélni, az előző előadások során erről nem sokat hallottam. Köszönöm szépen, Mikulás. És nekem is van egy kérdésem. Mondjuk érdemes lenne. Nincsen túl sok idő meghallgatni az összes előadást, de azért szeretnék több információt kapni az egy légterű irodákról, arról, hogy ezeknek milyen hatása van az egészségre és a dolgozók elégedettségre elégedettségére. Persze a, láttam, hogy a nemek, illetve a korcsoportok között is van különbség, tehát ez nagyon érdekes, hogy hogyan változik az emberek véleménye, ahogy ők az idő előre haladtával használják ezeket a tereket. És a személyes kérdések engem is érdekelnek. Tehát ugye, hogy a, például a hotdesking esetén hova ülnek, ugye ott mindenki megválasztja a helyét, de gyakorlatilag nincsen fix helye, tehát ez a hovatartozási érzés nincs meg. Ha valaki előbb érkezik be, akkor leül egy olyan helyre, amelyet egy másik ember szeretett volna ülni, minden nap máshová kerül esetleg a dolgozó, erről szerettem volna még többet hallani. Tehát, hogy amikor megtervezik ezeket az irodákat, ezeket a munkahelyeket, akkor ezt figyelembe veszik-e, illetve az a kérdés is, hogy ugye mondjuk a dolgozók megpróbálják a saját kis helyüket, terüket megteremteni egy-egy légterű irodában. Ezt el kell kerülni, vagy ez ösztöz, ösztönzendő. Megadom esetleg Krisztina Bodinnak a szót, van még négy percünk a válaszadásra. Igen, itt vagyok. Nagyon sok kérdést kaptam. Hát először is a magánéleti kérdések. Hát a tanulmány ezzel nem foglalkozott, viszont nagyon sok dokumentáció elérhető. A magánélet védelme az, az egy légterülőben sokkal kisebb. Tehát, hogyha jól meg vannak tervezve az a tevékenység alapú rugalmas irodák, ott nincs olyan probléma. A tanulmányból kiderül, hogy a különböző iroda típusok között nagy különbség van. Tehát kiderült, hogy nagyon fontos, hogy a támogató munkakörnyezeti elemekhez legyen hozzáférés. És az adott munkatevékenységtől függően esetleg más helyen zajlon, bonyolodjon a munkatevékenység. Volt egy kérdés, amelyben a korcsoportokra kérdeztek rá. A tanulmányban mi mindig az adott irodatervet néztük meg, és az életkor persze egy fontos tényező, vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy az életkor igenis számít, de úgy tűnik, hogy leginkább a zaj a zavaró, ez okoz problémát, és hát nyilván a, közös légterű irodákban ez az egyik komoly probléma, hogyha nem tudnak a dolgozók elszigetelődni egy olyan helyen, ahol koncentrálnak a munkájukra ahol koncentrálni tudnak a munkájukra. A nőknek például ez több nehézséget okoz, és az idősebbeknek is több nehézséget okoz, mint a fiataloknak, ez derült ki az eddigi tanulmányokból. Volt még egy további kérdés, nem emlékszem pontosan, csak tudom, hogy volt egy harmadik kérdés. Kérem, hogy ismételje meg. Igen, a kérdésem az volt, hogy a dolgozó alkalmazkodik gyakorlatilag az elejétől fogva az idő előre haladtával ehhez az irodához. Okozhat-e ez személyes nehézségeket, ugye a helycsere és így tovább, mert hogy valaki szeretne egy kis saját teret létrehozni, ahova tartozik. Válasz, igen, abszolút igaza van. A hotdesking, illetve a tevékenység alapú rugalmas irodánál sem mehet, működik ez. A hotdesking egyébként rettenetes, és ezt véleményem szerint nem szabad használni, ez egy borzasztó uh, iroda uh, tervezés és iroda szerkezet, tehát inkább a tevékenység alapú, uh, rugalmas iroda uh, szerkezetet javaslom. A lényeg, hogy jó digitális megoldásokhoz férjenek hozzá a dolgozók. Ha ez nincs, akkor nem fog működni semmi, mert minden, ezek a rugalmas iroda szerkezetek erre támaszkodnak. A tevékenység alapú rugalmas irodák vizsgálatán nál kiderült, hogy a vezetőség feladata kulcsfontosságú. Tehát, hogyha pozitív a hozzáállás, jó a példa, akkor sokkal könnyebb az átállás, mert a vezetőség is a saját példájával jár elől és mutatja, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani és segítenek az új munkamódszereket is kialakítani. Sokkal aktívabban jelen kell lenni a vezetőségnek, amikor ilyenfajta irodákat használnak. És különösen most a koronaválság idején nehéz a kapcsolatok fenntartása, hogy az emberek eltűnnek a munkahelyről, elszigeteltek, akár el is idegenedhetnek egy szervezettől, tehát a vezetőség szerepe és az alkalmazkodás szerepe nagyon fontos a digitális megoldások segítésével és segítségével, és persze a fizikai munkakörnyezet is elengedhetetlenül fontos az eredményt nézve. Átadom még Hápakángász asszonynak is a szót, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyek elhangzottak, vagy esetleg kérdezem, hogy van-e még valami, amit, amivel ki szeretné egészíteni az elhangzottakat akkor arra most megadom a lehetőséget. Köszönöm szépen! egyet egyetértek, amit Krisztina Bodin Danielson elmondott. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy az iroda jól legyen megtervezve, kialakítva, és ehhez a dolgozók részvételére is szükség van végig a tervezési folyamaton belül és azon túl, hogy a tervezésben részt vesznek a dolgozók, párbeszédet kell velük folytatni arról, hogy milyen aggájaik vannak, milyen fajta támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy úgy használják majd ezeket a munkahelyeket, ahogy az az eredeti cél volt. Ahogy elhangzott, sokszor előfordul, hogy egyes dolgozóknak nehézséget okoz egy ilyen tér használata, és megpróbálnak elfoglalni egy munkahelyet, és aztán utána nem változtatnak helyet. Lehet, hogy ez azért van, mert a munka feladat jellege ezt megkívánja. Tehát, hogyha valakinek nagyon sok dokumentummal kell dolgozni, vagy állandóan egy vezetékes telefonnal kell, vagy telefonon kell lennie, ez a fajta munka nem annyira alkalmas ahhoz, hogy az ember állandóan helyet váltson. Tehát inkább az együttműködés, csapatmunkát igénylő feladatokra jó az olyan munkahely, ahol a helyeket változtatják, vagy ahol a munka feladatok vegyesek, tehát vannak egyéni feladatok, és vannak együttműködést igénylő csoportos feladatok. És ott mind a két jellegű térre szükség van. Ami a magánéletet illeti, és ugye ezeknek a közös légterű irodáknak a használatát, ez volt az első kérdés. Erről azt tudom mondani, hogy Finnországban végeztek egy tanulmányt, ahol ezt a fajta irodaszervezést vizsgálták. Egy kormányépületet vizsgáltak, úgyhogy azt hiszem, hogy ez lehet az összehasonlítás alapja. Nagyon sok csendes helyet is létrehoztak, amelyek közel voltak a dolgozókhoz, csendes munkahelyet, és ez nagyon pozitív hatással volt a dolgozókra, tehát ebből a tanulmányból derült ki, hogy mennyire fontos ez. Az első kérdése tehát ezt tudom elmondani válasznak. Tehát, hogyha valakinek szükség van egy koncentráció igényes feladatot elvégezni, akkor fontos, hogy a rendelkezésére álljon egy ilyen csendes eh, munkahely. Ami pedig az interakciót illeti, ugye ez, ezekben a közös légterekben, hát igen, ez mindig egy bonyolult kérdés. Én pszichológusként egy kicsit mindig kellemetlenül érzem magam, amikor nagy szervezetek azt mondják, hogy jó, hát átállunk erre, együttműködés és kész a fizikai tér az nagyon sok szempontból befolyásolja az interakciót. Lehet, hogy bizonyos aspektusai ennek javulnak, más aspektusai pedig romlanak. A közösség érzés az például egy ilyen, amire kihat a tér, de nagyon sok, sok minden múlik azon, hogy hogyan szervezik meg ezt a teret. de más szempontok is felmerülnek itt. Az együttműködés és az interakció az leginkább a kultúrától függ, nem csak a tértől, attól is, hogy a dolgozók ezt hogyan közelítik meg, úgy gondolják-e, hogy ez a számukra kedvező, vagy a munkavégzésre nézve kedvező. Tehát rengeteg más aspektus is van nem lehet ezt így leegyszerűsíteni, hogy egy egyterű irodában jobb lesz az együttműködés. Gyorsan áttekintettem itt a kérdések listáját, de ez jutott eszembe még, amit el szerettem volna itt mondani. Köszönöm szépen mind a két előadónak. Hát Kérdezem közben kollégámat, Kósa urat, hogy szeretne -e szólni, ha igen, akkor legyen szíves, kattintson a szót kérek gombra, tehát erre a felemelt kezecskére. Ha nem, akkor tovább megyünk. Úgy látom, hogy nem működik. Kósa úrral most ez. Az az általános vitában akkor majd biztosítunk önnek lehetőséget, hogy feltegye a kérdését, jó? És most akkor addig tovább haladunk. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk a munkahely egylégterű irodáinak megtervezéséről, az európai intézményekről beszéltünk. Először Mártinez Alonso asszonyt fogom üdvözölni, aki a az alkalmazottak bizottságának a tagja az Európai Unió bíróságánál, Martínez Alonso asszony, öné a szó. And uh, I would like to thank you on behalf... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ma beszámolhatunk a munkánkról és a visszajelzésünkről a nyílt terekkel kapcsolatban. Az Alkalmazotti Bizottság tagjai jelzik, hogy nagyon fontos, hogy a szolgálattal együttműködjenek, és javaslatokat nyújthassanak be a szolgálat működésével, felépítésével kapcsolatban. Az, a, a, az Európai Bíróság alkalmazottainak elhelyezése hagyományosan egyéni irodákban, illetve kislétszámú irodákban volt. kettes ábrám következik. 2013-ban a bíróság úgy vélte, hogy a a, egy korábbi épület elhagyásával egy mintaprojekttel kísérletet hajtana végre arra, hogy a termeket megnyitja elsősorban az épület és biztonsági igazgatóság, illetve az információs technológiai igazgatóság számára. A nyílt tereket dinamikus irodának nevezték el. A cél az volt, hogy jó dinamikával jobb kommunikációt érjenek el a kollégák között, és csökkenjen, és elnézést, növeljék a hatékonyságot és a termelékenységet. 2014-ben, amikor a bírósághoz kerültem, emlékszem, hogy az összes kollega aggódott a nyílt terek miatt. Nagyon kevesen volt tapasztalatuk akkor még a magánszektorban csak, is talán és meg kellett szokni, hogy 50-80 ember van körülötte, és nem csak maximum 20. Ahogy az előbbi előadásokban is elhangzott, a zaj és a privátszféra hiánya problémát jelentett mindenki megtudta, hogyha valakinek beteg a gyermeke, pedig nem akarta, csak az orvossal akart beszélni a kollega, vagy lehetett azt is tudni, hogy ki az, aki az étterembe ment, mikor ment. A, ezen kívül nem csak a munkahelyek, hanem a, az értekezletek helyeit is a nyitott rendszerben tartották. A munkavállalók, az alkalmazottak igyekeztek ezt befolyásolni, ezeket a döntéseket nélkülük hozták meg. Ez alkalommal is bebizonyosodott, hogy jobb, hogyha figyelembe veszik az a, a munkavállalók véde, véleményét is. A az alkalmazottak az alkalmazotti tanácshoz fordultak panaszaikkal, elképzelhetik, hogy kezdetben nem kaptunk pozitív választ a panaszainkra, és amikor 2017-ben újra választották a bizottságot, akkor újraindítottuk más megközelítéssel ezt a, problém, a problémának a megoldását, a forráshoz mentünk, fordultunk vissza. A nyílt munkaterület, nyitott munkaterület projektnek a forrásait vizsgáltuk meg. Megnéztük, hogy miért nem hatékonyak, miért nem produ- produktívak ezek a területek. Volt-e valóban jobb kommunikáció, új dinamika? Elégedette a munka a munkával a, az alkalmazottak többsége, amikor, amióta az új környezetben dolgoznak? felmérést végeztünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez kivételes volt akkoriban még egy munkavállalói tanács számára, alkalmazotti tanács számára. Érdemes megjegyezni, hogy azóta, mióta különböző iragazgatóságoknál is vizsgáljuk ezt a kérdést, a számítástechnika, biztonság és logisztika az, amire kiterítettük, kiterjesztettük, és a számok, amelyeket most bemutatok, a három szolgálatnak a, az összesített adatai. Megállapítottuk, hogy a probléma a kényelem hiánya volt. 98%-a érezte magát kevésbé biztonságban, kevésbé kényelmesen, mint az zárt irodákban. 61% érezte úgy, hogy nincs meg a, a magánszféra. Ez egy óriási probléma, hiszen néhány méterre van a főnöknek az, az irodája, vannak Néha ott hagytam az asztalomon papírokat, mondták, dokumentumokat, amiket alá kellett volna írni, és bárki betekinthetett, pedig azok bizalmas iratok voltak. Az asztalomhoz bárki oda mehetett, ez problémát jelentett a, a visszajelzések alapján. Nagyon nehéz ezt a problémát nap mint nap kikerülni, megoldani a, a bizalom, a koncentráció, a termelékenység mind sérült nap mint nap, minden nap, amikor munkába mentek az alkalmazottak. A négyes ábrán az okokat foglaltam össze. Úgy gondolom ugyanis, hogy nagyon jól össze lehet foglalni a helyzetet, egyre több időbe telt a munka, mint hogyha más megoldást találtak, találtak volna. A különböző kollégák telefonhívásai, a, a számítógépek láthatósága, a, a számítógépen keresztüli hivatalos beszélgetések, amikor egyszerre négy-öt ember egymás közelében ezt végezte, mind zavaró volt. Az egyéni iroda, irodát tulajdonképpen mindenki vissza vágy, vágyta a nyílt koncepcióval, tehát saját iroda, de nyitott ajtóval. Ez volt az, ami igazából bevált. Az ötös ábrán azt vizsgáltuk, hogy a beruházás is megtérül-e a nyitott munkahelyekkel. A felmérésre adott válaszokból idéztünk igazgatóságok szerint. Az első, az első a számítástechnikai igazgatóság, a másik az épület, a harmadik pedig a logisztikai főigazgatóságtól például a hatékonyság csökkenésről. 61%-a az IT főigazgatóságon úgy gondolta, hogy a hatékonyság valóban ö, csökkent. Csak 38-an gondolták ezt a logisztikai főigazgatóságon. Nem mindenkire hatott azonosan tehát ez a változás, attól függött, hogy milyen munkát végeznek. A számítástechnika, az IT, az, az igazából magányosan végzendő munka, az, é- az épületek munkája az vegyes, és a logisztika pedig olyan, amit sokan kell, hogy csináljanak. Tehát óriási hatása van a, munka, a végzendő munkának arra, hogy hogyan értékeli a munkakörnyezetet. A hatodik ábra már a 2017-es a felmérés utáni eredményeket mutatja. Júniusban jelent meg a jelentés, foglaltuk össze az eredményeket, és a helyzet megoldására a helyzetet vázoltuk, opciókat határoztunk meg, és választási lehetőségeket. A, a felmérés eredményei a jelentésben meghatározott opciókból pedig javaslatot állítottunk össze, arra vonatkozóan, hogy mit tartunk mi, mi lenne a legmegfelelőbb 2000 a 2000-es években. 2013-ban indult a mintaprojekt, az eredményeket elemeztük, figyelembe vettük a bíróság tevékenységének valóságát is. Az alkalmazotti tanács felkérte a vezetőséget, hogy hogy teljesítse az alkalmazottak kérését, hiszen csak így tudják mindig a minőségi munkát biztosítani. A, az érintett kollégák bevonása alapvetően fontos tehát a, dönté, a döntésbe a konstruktív párbeszéd alapvető, és csak így lehet eredményes. 2018. januárjában az eredményeket bemutattuk a vezetőségnek, és a, az alkalmazotti tanács javaslatait a elfogadták a biztonsági főigazgató, és minden egyes szolgálattól egy-egy ember, aki nyitott, nyílt munka területen dolgozik, közösen határoztak és vizsgálták meg a javaslatainkat. A következő év januárjában a munkacsoport következtetései alapján elmentünk a főigazgatóhoz egy e-mailben, és, eh, kér, és két kérdést tettünk alapvetően föl. Egyrészt, hogy vissza akar-e térni a zárt irodákhoz, és hogyha igen, akkor egyetértene, elfogadná-e, hogy kisebb irodát kapjon. Ezeket a kérdéseket tettük tehát fel a munkavállalóknak, mert nyilvánvaló volt, hogy, hogy nincs elegendő hely, megfelelő méretű hely, hely minden alkalmazott számára, ha mindenki saját irodát szeretne. Az emberek többsége elfogadta volna a kisebb irodát, úgyhogy most a számítástechnikai főigazgatóságon vissza is tértünk erre. A, a kollégák kis irodában dolgoznak, ez igaz, de, de könnyebb koncentrálni a munkára, különösen a kényes munkákra, vagy az új kollega betanítása is egyszerűbb. Új alkalmazások, új feladatok betanítása így most saját irodában egyszerűen megtörténhet. Ugyanakkor, és ezzel fejezem be az előadásom, nem hiszem azt, hogy a nyílt iroda az mindent megoldana. 18-an továbbra is nyitott munka helyen dolgoznak, ők ezt szerették volna. A, a különböző területeknek fontos, hogy például a kereskedelmi részeken, hogy a kollégákat könnyen elérjek, hogyha az ügyfelekkel például valami gond van, vagy ha bizonyítani kell azt, hogy mit beszélünk az ügyféllel. A különböző irodákban, a bíróságon és hivatalaiban, vagy nyitott munkahelyeken vannak, ők kérték ezt, projektmenedzserek például, vagy olyanok, akik kisebb irodában dolgoznak, vannak olyanok is, akik négyen, öten dolgoznak egy irodában, egy kisebb területen, az akusztikája így jobb, tehát nem egyéni nem egyéni iroda, nem egyemberes irodahelység, hanem négyen-öten dolgoznak együtt, a többségtől elzárva, és mégis egymással kapcsolatban tudnak maradni. Kérem, asszonyom, a, az idő szorít minket, kérem fejezze be az előadását. Señora Martínez. Eh... Elnézést, Martínez asszony, de végére tudna jutni a gondolatmenetének? Az ideje ugyanis lejárt. Még egy-két mondatot engedek. Köszönöm. Befejeztem. Jó, akkor mi is köszönjük. Akkor most a kérdések következhetnek a képviselők részéről. Karasz úr, Marina kolléga és a számbevőszék következnek. Marina úr kap először szót. Köszönöm szépen ezt az érdekes előadást, áttérnék spanyol nyelvre, de mégis inkább angolul. Tehát én számítástechnikus vagyok, és 2015 eh, óta itt középvezetőként dolgozom, az ECAS rendszerért vagyok felelős, és hallgattam, ami elhangzott a munkahelyek különbözőségéről, a designról, a különböző elvekről és a design hatásairól. Nos, nekünk saját épületünk van, és hosszú távon ez egy nagyon jó döntés volt, hogy a saját épületünkkel gazdálkodhatunk. Persze mindig jó lenne még több hely, de az jó, hogy egy helyen van, egy épületben van mindenki, aki ehhez az egységhez tartozik. Persze tulajdonképpen a kötődő szolgálatok még másik két épületben is vannak, de ez nem olyan túl nagy gond, pláne a mi műfajunkban. És persze itt is van iroda politika, korlátozottak az eszközeink, de azt reméljük, hogy a számvevőszék jóvá hagyja az igényeinket. Egy kicsi luxemburgi székhelyű ö, intézménynek nem könnyű megőriznie a függetlenségét, és nem könnyű a gazdálkodás sem. Minden esetre a számbevőszék vizsgálta azt, hogy hol van szükség egyéni munkára, közös munkavégzésre, megfelel-e a funkcióknak az irodáink elosztása. Mi szeretnénk innovatív munkakörnyezetet kialakítani, nekünk fejleszteni kell ugyebár van, a többség most otthonról dolgozik, ez persze egy kényszer, de ha már itt tartunk, akkor megpróbáljuk ebből is a legjobbat kihozni, és a környezeti ö, szempontokra való tekintettel megőrizni ebből a felállásból azt, ami a jövőben is, egy normális helyzetben is értelmes. A modern munkahelyek külön követelményeit hallottuk már az előző előadásunkból, előadásokból. Ugye van a fizikai adottság és a tevékenységi kör, a feladatkör. A kettőt kell összhangba hozni. Nyilván legyenek közösségi terek, kávézó, étkező, üléstermek, Sőt, egy nagyobb intézménynél ugye a gyerekfelügyeletet is meg kell oldani, az EU-nál ugye különböző óvodák, iskolák is működnek, mindenkinek legyen saját laptopja, ez, ez már régóta megvalósult nálunk, hát végül is ugye számítástechnikusaként el is képzelhetetlen lenne a munkánk nélkül, mert 14 éve minden munkatársnak van saját számítógépe, legyen hozzáférésünk ugye számos külső virtuális rendszerre, virtuális konferencia képességeink legyenek. Ez most nagyon jó, jól bejött, hogy volt, és gyorsan még fejleszteni is kellett rajta, hogy a Covid-ot tudjuk kezelni. Aztán a papírmentes iroda megvalósítását is segíti a digitalizáció. Végül is nálunk eleve a feladat jellegéből adódóan szinte minden a digitális platformokon történik, de ne felejtsük el, hogy emberek vagyunk, és emberekkel foglalkozunk, és ügyfél, ügyfelekkel foglalkozunk, és nem lehet, nem szabad mindent remote távolira áttenni, hanem rugalmasan kell eldönteni, hogy a környezeti, a pénzügyi, és az emberi és a funkcionális szempontok között hogyan alakítjuk ki a működésünket. Nos, ami nálunk a végrehajtását illeti az új épület és irodapolitikának, mondtam, hogy ugye épületünk új, 2012-ben épült, ezért eleve modern, sok nagy üvegfelülettel, ökológikus, energiahatékony megoldásokkal, és vannak közös tereink, ahol inform, informálisan tudunk találkozni egymással, de figyeltünk arra, hogy az innovációt azzal is segítsük, hogy mind egyéni munkahelyek és közös munkahelyek is létezzenek, nálunk minden szinten van egy kis konyha, ahol az emberek felfrissíthetik magukat, és a bútorokkal való berendezés során is próbáltunk annyit fejleszteni, változtatgatni, hogy a konferenciázáshoz, a távkonferenciázáshoz különösképpen megfelelő eszközeink és bútoraink legyenek. Ezeket sikeresen megvalósítottuk. Vannak ö, további reform terveink is, hogy hogyan kívánjuk tovább fejleszteni a belső tereket, ö, környezeti elvek alapján, és a tevékenységünk dinamikus változásához igazítva. nálunk mindenkinek van személyes tere, de többféle kollaboratív teret is létrehoztunk. Megszüntettük a papír alapú archívumot, mindent digitalizáltunk, az archívumhoz mindenki, aki erre jogosult, könnyedén fér hozzá. És nagyon örülünk annak, hogy itt sok a fény. A kis közösségi projektek végzéséhez kisebb közösségi tereket is létrehoztunk, és újabb tázókat és kávézókat is berendeztünk. Most a Covid persze mindent átalakított, nehéz előre megmondani, hogy mi lesz, és mikor lesz, és mi ezután. Egy biztos, hogy változni fog a munkavégzésünk. Ugye jelenleg is duálisan működünk, tehát van, aki bent van az irodában, többség távmunkát végez. Ebből valamennyi meg fog maradni a jövőben is, de nem látjuk még, hogy milyen arányban érdemes. Minden esetre a kihívás új megoldásokat szült, és ez tulajdonképpen hasznos volt. Rájöttünk, hogy sokan dolgozhatnának otthonról, továbbra is hatékonyan, ha akarnak, és a munkájuk ezt megengedi. De ezt hosszú távon is vizsgálni kell, hogy beválik-e, nem csak rövid távon, és a jövő interakciója a munkatársak között biztos, hogy egyre inkább digitális platformokra tevődik át, akkor is, hogyha a Covid megszűnik. Most kénytelenek voltunk új technológiákat bevezetni, de ezek hasznosak lehetnek a jövőben is. A videó, az online konferenciázás ugyan eddig is létezett és működött, de most nagyobb arányt fog kitenni a munkánkon belül. Ma már, pláne a mi munka területünkön, minden hír, adat probléma digitálisan merül föl, jeleztetik, és hogy elég hatékonyak vagyunk-e? Biztos, hogy javult a hatékonyságunk az utóbbi idő során. Ugye megszüntettük a papír alapú munkát, kevesebbet kell pendlizni a munkahely és a lakás között, és céltudatosabb lett a munkavégzés, tehát sok minden a kihívások kikényszerítettek, ami hasznos. Ami a nyílt terű irodákat illeti, mi követjük az új típusú munkavégzési filozófiákat, elképzeléseket, mondtam is már, hogy kialakítottunk új típusú tereket a COVID kapcsán az utóbbi időben. Köszönöm szépen, Kereszkaszá úr! Most már Pekét úrnak adok szót, aki az infrastruktúra turisták osztályának a vezetője. Mr. Beckett, can you press the speak button? Beckett úr, kérjük a speak gombra kattintson. Hallanak? Igen, most már látjuk és halljuk is. Köszönöm szépen, elnézést kérek ami Brüsszelt illeti, 24 ezer alkalmazottunk van, 40 épületünk, és 784 ezer négyzetméter iroda, irodánk van. Hogyha megnézzük a megosztott irodákat, a kollaboratív tereket, a menedzserek irodáit, egyéni irodákat, ezeknek a lebontását, akkor azt láthatjuk, hogy a dolgozók 11%-a kollaboratív térben dolgozik, 477 ilyen tér van, 4300 dolgozónak ad ez helyet, tehát a kis és a közepes eh, méretű kollaboratív terek között vagyunk pont. A dolgozók 38%-a közös irodában van, ahol kettő vagy több kolléga dolgozik, és 46%-a a dolgozóknak pedig egyéni irodában dolgozik. Fontos megjegyezni, hogy a dolgozók 50%-a nem egyéni irodában van tehát. A megosztott irodákat megvizsgáltuk, készítettünk felmérést a dolgozók elégedettségéről, és ez volt a legkevésbé kívánatos opció, legalábbis ez derült ki. Kettős itt a kontextus, az egyik ugye a politikai kontextus. Ahol ugye meg kell, hogy vizsgáljuk a Green Deal miatt a szén lábnyomunkat, széndiokszid lábnyomunkat, és úgy tűnik, hogy az épületek az egész, tehát a teljes széndiokszid kibocsátás 34%-át adják. A missziók, illetve a külső szakértőkkel szervezett ülések pedig körülbelül 22%-ot tesznek ki ebből a széndiokszid lábnyomból. Hogyha EU-s szinten, tehát uniós szinten nézzük ezt, akkor 50% az épületek részesedése, és ebből kiderül, hogy nem annyira rosszak az épületeink, de azért még mindig van mit tenni. Tehát szeretnénk azt megvizsgálni, hogy hogyan tehetnénk minden egyes négyzetméternyi irodát zöldebbé, tehát jobb minőségű irodákat, jobb épületeket teremteni. És már elköteleztük magunkat arra, hogy kb. 50 ezer négyzetméterrel csökkentjük az irodák alapterületét. Ez egyébként ugye az új munkamódszerekhez is kapcsolódik. A biztosok kollégiuma az új munkamódszerekről tavaly adott ki közleményt, ugye a jövő munkahelye koncepciójával, és itt informatikai elemek is szerepelnek. A 3B-re alapul ez, ugye behavior, a viselkedés, ugye, hogy hogyan lehet az embereket másképp irányítani, tehát, hogy nem csak az a cél, hogy fizikailag jelen legyenek az irodában, aztán ugye a bytes, az informatika, tehát hogy az informatikai helyet hogyan kezeljük, illetve a bricks, tehát a téglák maga az iroda hely, az irodaépület. Hát most ugye a Covid-válság nagyon különös kereteket jelent, ahol megtapasztalhattuk azt, hogy márciusban, ugye március közepétől a teljes lezárás, a teljes karantén nagyon hirtelen érkezett, tehát szinte egyik napról a másikra kellett átváltani, megváltoztatni a munkamódszert. De azt láttuk egyébként, hogy a távmunka működik. Én a bizottság 32 ezer távoli kapcsolatára ról beszélek. Ide a szerződéssel dolgozók is beletartoznak, akik tehát kapcsolódtak a bizottsági szervezek, szerverekhez a munkavégzés céljából. Tehát nem csak, hogy működik a távmunka, hanem ö, ugyanolyan hatékony, hanem még hatékonyabb, mint amikor jelen vagyunk az irodában. Én egy anekdotát szoktam mindig mondani a bizottságon belül, Ugye a papírmentes irodáról sokat hallottam az elmúlt évtizedekben, aztán tessék, öt nap alatt le lehetett ezt vezényelni. Érdekes. Tanulnunk kell tehát ebből a helyzetből, ugyanúgy, mint mások, és az új, idézőjeles új normális helyzetet kell kialakítani. A dolgozók kérése vagy igénye teljesen legitim, hogyha arra gondolunk, hogy ők távmunkát igényelnek, és ez persze befolyásolja az irodák szerkezetét. Vannak kollaboratív terek, körülbelül 9-10-12 ember dolgozik ezekben néhe, némely esetben, és a jövőben valószínűleg több lesz ilyenből, de szeretnénk ezt jól megoldani olyan módon, hogy ez vonzó legyen a dolgozók számára, és hogy a hibridebb jellegű üléseket is meg lehessen oldani, illetve hogy figyelembe tudjuk venni azt, hogy amikor a sokat, sok távmunkát végző dolgozók visszatérnek az irodába, mert azért szeretnénk, hogy rendszeresen bejöjjenek az irodába hetente, akkor interakcióba tudjanak lépni a kollégáikkal. Tehát, hogy legyenek ülések, megbeszélések, tehát hogy elkerüljük az elszigeteltségi szindrómát. Emiatt viszont több ülésteremre van szükség, illetve olyan csendes helyre is, ahol, ha szükséges, akkor egy dolgozó el tud szigetelőzni, hogy koncentrálni tudjon, vagy akár ha valamilyen magán okból erre szüksége van. Összefoglalva, ezt a rövid előadást, illetve azért is, ugye, hogy ne húzzam az időt, azt tudom mondani, hogy most eh, ez az új helyzet, és hogy mi az új normális képezi nálunk az eszmecsere tárgyát, és arról is nagyon sokat beszélünk, hogy mire van szüksége a dolgozóknak otthon ahhoz, hogy megfelelően tudják a távmunkát elvégezni a laptopjukon kívül a Green Deal-re is nagy figyelmet fordítunk, tehát hogy hogyan tudjuk a széndiokszid lábnyomot tovább csökkenteni. A kollaboratív terek kulcs elemei lesznek ennek az eszmecserének. Tehát megnézzük, hogy hogyan, ez meghatározza majd azt, hogy hogyan haladunk előre az épületek felújításával, ugye fokozatosan a régi épületekről le fogunk mondani, hogy jobban teljesítő épületekre álljunk át azt javaslom, hogy mivel úgyis egy kis csúszásban vagyunk, én itt be is fejezem. Köszönöm szépen Beké úrnak, és ezt a fordulót akkor lezárjuk. Az előadások köréből a logisztikai osztály, az Európai Parlament logisztikai osztályának előadását még meghallgatjuk. Ugye mi, nagyon érdekes az ön véleménye azzal kapcsolatban, amit itt megbeszéltünk, úgyhogy parancsoljon. So, thank you very much, Mrs. Uh, Garcia. Köszönöm szépen. Egy kis uh, megjegyzést is szeretnék azért uh, Nagyon érdekes eh, szempontokat kaptunk ugyanis eh, mind az intézményekbeli kollégáktól, mind pedig a külső szakértőktől szeretném elmondani, hogy eh, ugyanez a vita volt az elmúlt 6-7 évben a kollégákkal, amit mi is lefolytatunk, és a különböző intézmények, a számvevőszék, ugye közel van a Luxemburgban tapasztalatait is felhasználtuk a munkánkban. Az, a parlamentben a nyitott irodaterületek egy kicsit bonyolultabbak, amiatt, hogy három különböző felhasználó csoportunk van. A képviselők, 705 képviselője van a parlamentnek, e célból az igazgatás, tehát az ő, ő, ő, ő munkájukat segítendő vagyunk mi itt a parlamentben, a, az állampolgárok képviselőinek munkáját kell segítsük. A képviselői irodákat egy kicsit másként kez, kezeljük, mint a politikai frakciók vagy az adminisztrációnál dolgozók ki, iroda területeit. A parlament bürója, amely ugye irányító testület a főtitkárral, és a, a DG Inlo, a felelős főigazgató 2018-ban viszonylag átfogó megbeszélést folytattak a jövőbeni épület és logisztikai szükségletekről. 2018-ban a büró jóvá hagyta a 2019 utáni stratégiát. Ezt határozza meg a, a környezetpolitikai, a biztonságpolitikai épüle, célokat, és ebben a dokumentumban a büró jóvá hagyta az irodahasználati alapelveket is a különböző felhasználói kategóriákra az alkalmazottakkal, az adminisztrációval kapcsolatban megállapították, egyetértettek a rugalmassági alapelvben, hogy minden főigazgatóság, és ezzel válaszolok Pexa úrnak a megjegyzésére, hogy nem biztos, hogy egy megoldásra van szükség mindenhol. Tehát rugalmasságot biztosítanak, mert az alkalmazottak számára, mert teljesen egyértelmű, hogy egészen más munkamódja van például a biztonsági szolgálatnak, mint a, a belpolitikai főigazgatóság alkalmazottainak. Az egyetlen dolog, amit világosan előírtak, azok a környezeti elvek, az egy, együttműködési elvek, de a hot desking nélkül. Ez azt jelenti, hogy a jövőben mindenki a parlamentben állandó munkahelyel kell, hogy rendelkezzen, tehát eh, mi nem akarjuk eh, a hot desking, a, a, az úgynevezett eh, asztaljáró rendszert, hanem szeretnénk hogyha tevékenység alapú munka eh, környezetünk lenne, lennének konyhahelyek, és eh, az emberek számára az együttműködést is biztosító területek. Meghatározott négyzetméter alapban is eh, megállapodtak. Ez azt jelenti, hogy 10, hogy főigazgatóságonként sokkal egyértelműbb ez a, a, a helyzet. Brüsszelben és Luxemburgban például két nagyon sok konzultációt folytattunk a menedzsmenttel is, a főigazgatóságoknál, annak érdekében, hogy mind az irányító testületek, mind pedig az alkalmazottak igényeinek eleget tudjunk tenni. A e- ergonomikus bútorzatot szereztünk be, ez is sokkal sokat segít. A képviselők számára Ebben jelentős változás van. Nyilvánvalóan rugalmasság Strasbourg és Brüsszelben egyáltalán egyaránt fontos, hogy legyen a megfelelő stratégiának megfelelő papírmentes munkát is biztosító irodájuk. Természetesen figyelembe kell azt is veszni, venni, hogy a szolgálat tulajdonságai, a képviselők munkájának jellemzői alapján az iroda, mint olyan nagyon fontos tényező a munkavégzése szempontjából. Köszönöm szépen ezt, azt, hogy elmondhattam ezt, és nagyon élveztem a többi előadást is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ma csatlakozott hozzánk. Mm, most lehetőséget adok kérdésekre, válaszokra. Pekra úr. Mr. Can you press the speak button, please? Kérem a, a speak gombot nyomja meg. Pexa úr, sajnos eh, nem látjuk, itt van? Igen. Nagy figyelemmel hallgattam az érdekes előadásokat. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy ilyen kérdésekről beszéljünk, és nagyon örülök az, az intézmények válaszának, a tapasztalatoknak, hiszen nem mi vagyunk az egyetlenek, akik problémával küzdködnek e téren. Nagyon fontosnak tartom a, azt, hogy folytassuk ezt a munkát. Nagyon érdekes kérdések vannak az Európai Parlament épületpolitikájában, ugyanis ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Pexa úr. Azt javaslom, hogy kezdjük meg az összefoglaló vitát. Rachen úr, az épületpolitika vezetője, illetékes vezetője, szintén szót kér, a végén talán, ha lenne lehetőség, én is feltennék még néhány kérdést, de Spears urat kérem, hogy itt van-e? Szóval Köszönöm szépen. A meghívást erre a mai ülésre. Ha megengedik, arra szeretném ráirányítani a figyelmet elsősorban, ami ennek a kis kiadványnak a 15. oldalán található. Azt olvassuk itt, hogy a szemvevőszék esetén van, több mint 500 fő közös irodákban dolgozik. Ez nem teljesen stimmel így, a, a munkahelyekre vonatkozóan volt egy politikánk, amelyeket, amelyet csak részben tudtunk végrehajtani, ez valóban viszont igaz. Ami a munka koncentrációját illeti, néhol túlzottan koncentráltam vannak jelen a munkatársak, és az open space vonatkozásában is elmaradásaink vannak, tény. becsültük a probléma bonyolultságát, amikor nekiláttunk a feladatok végrehajtásának. Nem gondoltunk az akusztikai, a pszichológiai szempontokra, amelyek időközben kiderült, hogy fontos szerepet játszanak, és nem könnyű mindenkinek a igényeinek, feltételeinek eleget tenni. José Karasz, amikor azt mondja, hogy most, illetve a pandémia utáni időszakban majd alkalmaznunk kell azokat a tudásmorzsákat, amelyeket ez alatt a nehéz időszak alatt megszereztünk. Igen, lehet jobban kialakítani ezeket a tereket, lehet jobban odafigyelni a pszichológiai igényekre, és ezzel a munka hatékonyságát tudjuk növelni egyértelműen. Persze vannak egyéni érzékenységek is, amit mindet nem tudunk kezelni. A központi bank Megpróbálom most nagyobb terekből kisebb tereket csinálni a saját épületén belül, és ezeknek a felméréseknek van tanulságunkra számunkra is. Ki is alakítottunk a Human Resources osztályon egy projektet, ami persze beruházást is igényel majd, hogy a tereinket átalakítsuk. Kezelnünk kell tudni a változást, és azt is, hogy a munkakultúra, a munkák formája, munkavégzés formái is dinamikusan változnak. És ezt nem elegendő papíron kitalálni, hanem nagyon sok gyakorlati problémát vet föl. ahogy Linus asszony is kifejtette, a legfontosabb talán az, hogy a munkavállaló jól érezze magát a munkahelyén. Ez az otthonról való munkavégzés, ez valakinek bejön, de nem mindenkinek a legjobb megoldás. Ezzel nyilván teret takarítanánk meg, ha a jövőben is részben megtartanánk, jobban tudnánk gazdálkodni a megmaradó terénkkel, de itt eh, illeszkednünk kell az EU szintű intézményközi iránymutatásokhoz is. Egyelőre nehéz következtetéseket levonni. Köszönöm szépen! Lenne egy pár kérdésem az előttünk elhangzottakhoz, mondja az elnök. Felvetnék néhány általános problémát, és kérem, hogy válaszoljanak. Hogyan lehet önök szerint vonzóbbá tenni a munkahelyeket, a munkakörülményeket, melyek a legfontosabb szempontok, és melyek a jövő munkahelyének a legfontosabb tulajdonságai, kritériumai nő-e valóban a produktivitás, a hatékonyság, ha tágasabb az iroda, és konkrétan milyen tanulságokat vontak le a COVID helyzetből a jövőre vonatkozóan. És talán még egy kérdés. Ugye most elhangzott több pozitív és negatív tapasztalat, több intézmény részéről. Ez nagyszerű, hogy ezt most megosztjuk, az előző felszólaló is kimondta azonban, hogy következtetéseket kell levonni abból, ami most történik. Át kell alakítani pozitívá azt a sok negatív tapasztalatot, valamilyen pozitív tapasztalattá, ami most ért minket. Három percet kap mindenki, hogy válaszoljon a kérdésekre. Martínez Alonso asszonynak adok először szót. Mi azt kértük, hogy maradjunk nyílt terű iroda, mert a mi specifikus munkavégzésünkhöz ez jobban megfelel. Meg hát ugye az ügyfelekkel, a munkatársakkal kell kapcsolatot tartanunk, ezt nem lehet zárt terekben csinálni. Csak azon vagyunk, hogy kisebbek legyenek ezek a nyílt terű irodák, ne olyan hatalmasak, mint jelenleg. És és ebben úgy néz ki, hogy a vezetőkkel közösen előrelépés történik. A mi munkánkhoz szükség van a közösségi terekre. mert csak így tudjuk egymást meghallgatni. Ennyi volt a rövid válasz. Megszakadt a kapcsolat. Karaszkosza úr. Igen, ami a következtetéseket illeti, hát nehéz a jövőbe látni, de az biztos, hogy a következtetéseket le kell vonni, és a pozitív tapasztalatokat alkalmazni kell. Mondtam, hogy nekünk praktikus, modern tereink vannak, funkcionális, multifunkcionális terek, tehát úgy érzem, hogy szerencsések vagyunk, sokan nyilatkoztak úgy, hogy olyan, mintha otthon lennének itt az irodában. Most persze mindenki tényleg otthon van a távmunkavégzés végzés miatt. Itt csak annyi nálunk a teendő, úgy gondolom, hogy még több tevékenységet digitalizáljunk, és megnézzük, hogy mely tevékenységek felelnek meg a digitalizációnak, és melyek igénylik legjobban a személyes jelenlétet, és persze új típusú netikettet is ki kell alakítani a sok online konferenciázás közepette. Erre azonban a munkatársaink nyitottak, és mindenki arra törekszik, hogy hatékonyabb legyen, de úgy érzem, hogy alapvetően elégedettek vagyunk a munkakörülményeinkkel a jelenlegi keretek között. Becker úr, parancsoljon. Köszönöm. Ami a hatékonyságot és a munkaterek vonzereit illeti, szerintem nálunk is elég jók a munkavégzési körülmények, rugalmas a irodapolitikánk, és lehet otthonról is dolgozni, az irodából is dolgozni. Ami a következtetésre jövőre vonatkoztatóan levonható, az az, hogy a jövő generációja eleve más elvárásokkal jön majd az intézményekbe dolgozni, és erre is fel kell készülnünk, hogy ez teljesen más elvárásokat támaszt az irodákkal, a terekkel szemben is, mint a 30 évvel ezelőtti helyzet, amikor ezek ugye nagyjából épültek. Ami a tanulságokat illeti, és a közös tapasztalatok levonását, Az Innisweg nevű iroda, amely kifejezetten a terekkel, irodákkal foglalkozik, és Luxemburgban ennek a párhuzamos irodája az IZSZIL. Ezek a szakmai testületek, amelyekkel szoktunk egyeztetni, és persze a dolgozóinkat is rendszeresen megkérdezzük, és az Európai Bizottságon belül is van egy épület, épületpolitika, amit a, a Joint Committee és a Joint Research Center közösen ö, végez. Linus úr, utolsóként. Linus asszony, bocsánat. Először válaszolnék az ön kérdéseire, hogy a parlamenti adminisztráció hogy működik az említett szempontok alapján. Mi nagyon törekedtünk eddig is arra, hogy kollaboratívak legyenek az irodák, hogy mindenkinek az legyen az érzése, hogy itt jó és kell együttműködni, és ergonomikus, modern bútorokat szereztünk be, amelyek egyben fenntarthatóak is, és nem kell őket túl gyakran cserélni, tehát tartósak és a jövő követelményeinek is megfelelnek. Sokkal jobb anyagokból, tartósabb anyagokból és ergonomikus dizájn alapján készült bútorokat vásároltunk, sokat fejlesztettünk a termek akusztikáján, hangszigetelő anyagokat építettünk be, sok helyen fejlesztettünk ki új kávézókat, kis konyhákat, kicsenetteket az irodák környékén, és a közösen használt irodák is ö, átlagosan nagyon kicsik, tehát maximum 2-4 fő dolgozik a közös irodákban, nagyobb púljaink nincsenek is, kivéve néhány szolgálatot, mint például a számítástechnikusok, ö, vagy egyes alterületek de ezek inkább a kivételt képezik. Ami a hatékonyságot, a munka hatékonyságát illeti, ez sokat nőtt az utóbbi időben. Nem kaptunk minden digital visszajelzést a felmérési kéréseinkre, de azok, amelyek befutottak, azok szinte mind elégedettséget tükröznek, az újonnan épült épületek, irodák tetszetősek, hatékony munkavégzést tesznek lehetővé, a dolgozók többsége elő, elégedett. Részletesen válaszoltam már a bevált gyakorlatokra vonatkozó kérdésre. Mi sokszor egyeztetünk egymással, az intézmények egymás között, és Pexa úr kérdésére, amely nagyon releváns, azt válaszolnám, hogy a jövő tervezése szempontjából és a parlamenti és képviselői adminisztráció szempontjából a fejlesztésért felelős irányító szerv, a főtitkár alatti bureau, amely a döntéseket hozza meg az épület és munkahelyi politikáról, és ennek a rendjén rendszeresen szerepelnek ezek a kérdések, és létrehozott egyébként a Bureau egy úgynevezett Idea Lab-et, egy ötlet bőrzét, ahol folyamatosan az érintett szakemberek és munkatársak becsatornázhatják ötleteiket, és a jövőre vonatkozó tervezési elképzeléseiket is, amelyben képviselők is részt vesznek, és kísérleti projektek zajlanak a jövő irodája kialakítása vonatkozóan. Ez már 2017-18-ban is zajlott. Van egy dg közötti intergroup, amely két havonta áttekinti ezeket a kérdéseket, az irodákkal, munkaterekkel kapcsolatos kérdéseket, hogy hol milyen igények, szűk keresztmetszetek jelentkeztek, és ezek az egyeztetések rendszeresek és nyíltak, nyitottak. A DJ Inlo vezetésével, az én vezetésemmel szoktak ezek zajlani, és rendszeresen leülünk, most októberben is leültünk a staff committee-vel, vagyis a munkavállalók képviseleti testületével, Általában ez is két-három alkalommal egy évben megvalósul, és én szoktam, vagy egy helyettesem ezeket az egyeztetéseket folytatni a munkavállalókkal, illetve a logisztikai szolgálatokkal. Tehát ezek nyílt hangvételű és többnyire gyümölcsöző eredményt hozó egyeztetések szoktak lenni. Tehát megvannak azok a csatornák, amelyeken keresztül mind a képviselők, mind pedig a parlamenti dolgozók eljuttathatják hozzánk feedbackjüket, igényeiket, panaszaikat. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señora Linus. Köszönöm szépen, Linus asszony. Nem vagyok benne biztos, hogy vannak-e még képviselők, akik szólni szeretnének. Ha igen, akkor néhány percre meg tudom nekik adni a lehetőséget. De úgy látszik, hogy senki nem kér szót. És így annyit mondanék, hogy nagyon érdekes volt ez a workshop, és nagyon sok érdekességet hallottunk, amely segíteni fog bennünket abban, hogy az új munkamódszerek kialakítását elvégezzük. Az első megjegyzendő dolog, hogy a rugalmasságra szükség van. Ez több előadásból is kiderült. És az is, hogy a munkahely közvetlenül kihat a munkavállalóra, tehát ezt meg kell vizsgálnunk az egészséget, az elégedettséget, a jólétet, illetve a vezetői szerepet, hogyan percepcionálják a dolgozók, ezt is meg kell vizsgálnunk az ilyen helyeken. Mert gyakran negatív hatással vannak az egy légterű irodák a dolgozókra, és a termelékenység csökken. De most itt a tevékenység alapú nyitott irodákról volt szó, amely eltávolodik a hagyományos gondolattól. És persze arról is beszéltünk, hogy a különböző tevékenységek, igények alapján kell az irodákat kialakítani, tehát sok hasznos javaslatot kaptunk egy pozitív munkahely megteremtésére, amely ösztönzi a dolgozókat arra, hogy jöjjenek munkába. A vezetők szerepe is fontos abban, hogy a dolgozók jól tudjanak dolgozni, és mindenképpen elengedhetetlen, hogy a dolgozók a döntéshozatali folyamat részesei legyenek, tehát, hogy részt vegyenek abban a döntésben, hogy hogyan e, alakítjuk ki az ő munkahelyüket. A kérdés, hogy hogyan vonjuk őket tehát be ebbe. A válság arra kényszerít bennünket, hogy a távmunkával e, foglalkozzunk, és hogy ezt alaposan megvizsgáljuk, körüljárjuk. Öt nap alatt gyakorlatilag át kellett állni erre teljesen. és ennek mindenkire hatása volt az idei év, azt hiszem nagyon sok új tapasztalatot és tanulást hozott ebből a szempontból mindenkinek. És talán egy másfajta munkahely felé haladunk, a távmunka megjelenésével másfajták lesznek az irodák. Több lehetőség van, és persze több kihívással is szembenézünk most. Remélem, hogy ez a workshop hasznosnak bizonyult ők számára, és segít bennünket majd a gondolkodásban arról, hogy hogyan lépjünk előre. Ugye a jelenlegi körülmények nem tették lehetővé, hogy átfogóbb vitát folytassunk. Sokan szeretek volna részt venni, de a technikai nehézségek miatt nem tudták ezt megoldani. A workshop videó felvételét a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság honlapján elér, elérhetővé tesszük. És persze nem csak költségvetés ellenőrzési aspektusai vannak ennek, költségvetés és más aspektusai is. Szeretném, szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak. Nagyon örülök annak is, hogy a nemek kiegyensúlyozottan szerepeltek a mostani workshopon találkozón. Köszönöm a politikai osztálynak, a titkárságnak és a technikai csapatnak is a munkát, az asszony a tolmácsok munkáját is megköszöni, akik nélkül én nem tudnám az anyanyelvemet beszélni, mondja. Tehát azt hiszem nagyon jól zajlott le ez a workshop a távolságtartás ellenére, a technológia is jól működött, nem állt le, segített bennünket végig. Úgyhogy azt hiszem elégedettek lehetünk, és gratulálhatok az egész csapatnak a webshop zöggenőmentes lebonyolításáért. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság munkája pedig 11 óra 30-kor folytatódik. Mindenkinek szép napot kívánok, és jó egészséget köszönöm.